The President. Good afternoon, colleagues. We now uh, resume the sitting. Folytatjuk az ülést, és a következő napirendi pontunk a tanácshoz intézett kérdések órája. Szeretettel üdvözlöm a belga elnökséget képviselő miniszter Az első kérdés Blinkviet Csüte asszonytól érkezett az Európa 2020-as stratégia, illetve a fogyatékossággal élő emberek kérdése. Kérjük, miniszter úr, adja meg a választ a kérdésre. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A tanács nagyon nagy fontosságot tulajdonít